folyamatáról. Megint a tanácsnak adom meg a szót, miniszterasszony, parancsoljon, vezesse fel a vitát. Mikro. Thank you. Elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani Úrika Luneceknek, kivel a munkát végzett Koszovó témájában, és az egész parlamentnek, hogy lehetőséget adnak számomra, hogy beszéljek erről a fontos kérdésről. Először is emlékeztetném önöket arra, hogy a tanács 2014. decemberi zárónyilatkozatában megemlítette, hogy a stabilizációs és társulási megalapodás parafálása parafálására júliusban sorra került Koszovóval, tehát parafáltuk ezt a megállapodást. Az Európai Bizottság szeretné aláírni és valóban elfogadni ezt a megállapodást minél hamarabb. A politikai padhelyzet megoldódott, amit üdvözlet az Európai Tanács, az új intézmények felálltak, az új szervek szeretnének minél hamarabb neki lehetni a reform folyamatnak, és Belgráddal magas szintű párbeszédet folytatni. Felszólítottuk Koszovót arra, hogy az átfogó reformok végrehajtására koncentráljon annak érdekében, hogy a javasolt stabilizációs és társulási megállapodás kötelezettségének eleget tegyen. Az Európa felé vezető úton e, fontos elindulnia Koszovónak, ez a régió egészének az érdeke. A koszovói polgárok e, megérdemlik a konkrét eredményeket, főként a legsürgősebb kérdésekre, égető kérdésekre meg, megoldást kell találni. Ehhez persze eh, elszánt politikai akaratra lesz szükség. Különösen kell figyelni a jogállamiság kérdésére, az igazságszolgáltatás függetlenségére, illetve a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harc megerősítésére. We welcome Kosovo's progress so far. Az eddig elért koszovói eredményeket üdvözöljük, ugyanakkor emlékeztetnénk arra, hogy Koszovónak Őt valamit tennie kell a következő hiányosságok ügyében. Itt van a vízum párbeszéd, a biztonsági és migrációs kockázatok a vízumliberalizáció kapcsán. E tekintetben strukturális gazdasági reformokra van szükség, valamit kezdeni kell a magas munkanélküliséggel, hiszen ez egyre égető társadalmi problémává válik. A választói reform, a közigazgatás reformja továbbra is prioritás, nem is beszélve a kisebbségek védelméről, amivel szintén mm, valamit kezdeniek kell Koszovónak. Az Európai Bizottság a Nemzeti Gazdasági Reformprogramra egyre nagyobb hangsúlyt fektet, Koszovóban is. Reméljük, hogy ezzel segíthetjük Koszovót a gazdasági reformcsomag végrehajtásában. Tisztelt képviselők, a koszovói a közötti kapcsolatok normalizációjának folyamata jelentős fejlődésemen keresztül továbbra is aktívnak és konstruktívnak kell maradni a koszovói félnek ebben a folyamatban. A párbeszéd elengedhetetlen ugyanis ahhoz, hogy Szerbia és Koszovó Európa jövője valóságá váljon, ezért a kapcsolatok normalizációja kell, hogy legyen Koszovó számára az egyik legfontosabb feladat. E tekintetben üdvözölném a magas szintű párbeszéd újraindulását Belgrád és Pristina köz között, február 9-én indult újra ez a folyamat, illetve az az igazságügyi ö, megállapodás véglegesítését. Ez egy újabb lépés a brüsszeli megállapodás végrehajtása felé, amely remélhetőleg minél hamarabb teljes mértékben megvalósul. A, üdvözöljük azt a tényt is, hogy Mustafa és Vucic elnök urak megállapodtak abban, hogy a regionális problémákra együtt próbálnak megoldást keresni például az illegális migráció, Koszovóból irány, érkező illegális bevándorlók égető problémájára. Az, a tanács tovább figyeli, továbbra is figyelemmel követi azt, hogy Koszovó valóban látható, kézzelfogható és fenntartható eredményeket ér -e el a szerb-koszovói kapcsolatok normalizálásában, hiszen mindkét ország számára ez az európai integráció kulcsa, záloga. Ez az egyik olyan fontos alapelve a stabilizációs és társadalmi megállapodásnak, amely a Koszovó és az EU közötti kapcsolatokat jelenti majd az elkövetkezendő években. Végezetű Koszovónak a, tovább kell szorosan együttműködnie az EULEX-szel, és aktívan hozzá kell járulnia az EULEX megújult mandátumának akadálytalan végrehajtásához. Ezen kívül Koszovónak prioritásként kell kezelnie azt a politikai vállalást is, hogy egy külön bíróságot, egy rendkívüli bíróságot hoznak, hozzanak létre a különleges nyomozó csoport vizsgálatainak kivizsgálására. Ehhez megfelelő törvényváltozásokat is végre kell hajtani. Köszönöm. Hán. Most Hán biztos úrnak adok szót. Parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt miniszterasszony, tisztelt képviselők. Üdvözlöm az állásfoglalás tervezetet Koszovó európai integrációjával kapcsolatban. A bizottság és az Európai Parlament ugyanazzal a elképzeléssel rendelkezik Koszovó jövőjét illetően, és reméljük, hogy az önök parlamentje továbbra is szorosan együttműködik velünk és támogat minket, mint ahogy mi is támogatjuk önöket és csak előadó asszonyt Koszovó ügyének nyomon követésében. Az állásfoglalás tervezett kapcsán Prisztinában magam is hangsúlyoztam a gazdasági reformok szükségességét, a versenyképesség megteremtését, a beruházások ösztönzését és a jobb életkörülmények megteremtését. Ezek csak akkor lehetségesek, hogyha az illegális migráció gyökereit is érdemben kezeljük. Tavaly megállapítottuk, hogy melyek a fő feladatok, Koszovó előtt a jogállamiság, a közigazgatás megteremtése, illetve reformja, a szociális-gazdasági reformok. Ez a három trend tehát. Elengedhetetlenek azhoz, hogy az ország politikailag előrelép, elő, előrelépjen. Tavaly júliusban a stabilizációs és társulási megállapodást megtárgyaltuk, véglegesítettük a szöveget, amint önök is tudják, az SAA, Koszovó és EU között, tehát megszületett. Átfogó, minden kérdésre kiterjedő megállapodás ez, és a többi környékbeli társulási megállapodásokkal is összhangban van. Nagyon kevés gyakorlati különbség van ezen és más országokkal megkötött megállapodásaink között és ebből az fakad, hogy a tanács most már el is fogadta saját álláspontját, amely fordításban van, jövő hónapra elkészül, április elején ez megjelenik, és mi is akkor a tanácsnak egy új javaslatot terjesztünk be, amennyiben a tanács megállapodik arról, hogy aláírja a megállapodást, és ezt Mogherini főképviselő asszony Koszovóban ténylegesen aláírja, akkor újra önök elé fordulunk, hogy ezt hagyják jóvá. A parlamentnek fontos szerep jut ebben a globális folyamatban. Ha a társadalmi megalapodás 2016 elejétől hatályba lép, mint ahogy ezt szeretnénk, akkor fontos, hogy ezt a dossziét idén nagyon hatékonyan vigyük előre, mm, és támogassuk Koszovó előrelépését. Ha a parlament gyorsan megadja hozzájárulását, akkor a tanács gyorsan véglegesítheti a társulási megalapodást. A tagállamok általi ratifikációra itt most nincs szükség, tehát amint ezt a tanács elfogadja, azonnal hatályba léphet. És a Koszovóval kötendő stabilizációs és társadalmi megalapodás fontos fejezetet jelent majd, mert ez az első olyan alkalom lesz, hogy szerződéses kapcsolatba lép az Európai Unió Koszovóval. Ez már most is ö, gyümölcsöket hoz, ez a kapcsolatrendszer, de a szerződés életbe léptével itt jogok és kötelezettségek fogalmazódnak meg kötelező érvényel, és ettől kezdve azt végre is kell majd hajtani, de meggyőződésünk, hogy ez mindkét fél érdeke, és ezért a parlament támogatását kérjük ebben a folyamatban. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. 11-kor ma zárni kell a vitát, úgyhogy nem fogadok el kékkártyás kérdést a vita során, ám azt igen, hogy haton, haton egy perces hozzászólást tartsanak. Kérem mindenki tartsa be az idejét, most három percet kapunk, csak asszony. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, tanács, asszony. Köszönöm mindenkinek, köztük az árnyékelődőknek a kiváló működés, mert egy nagyrészt konszenzuális szöveget hoztunk össze, amely valószínűleg nagy támogatást kap holnap. Hadd kezdjem azzal, hogy a múlt hetekben, hónapokban nagyon sokan említettek tagállamokban Koszovót, amikor a, a, a sajtó címlapjain megjelent, hogy több ezer menekült jött Szerbián, Magyarországon, Ausztrián, Németországon keresztül más tagállamokba. Olyan téma ez, amely a koszovói helyzet összefüggéseit tereli a figyelmet, és ez felmerült az elmúlt hetekben, és ennek alapján Koszovóban is sokan belátták azt, hogy azok az ígéretek, illúziók, mi szerint majd menedéket kapnak, menekült jogot, illúziók csupán, és ezért hívjuk fel a figyelmet a jelentésben is, hogy Szerbia és Koszovó is csapjon le az embercsempészekre, akik ezeket az illúziókat táplálják, hogy jövőben ne érkeznek tömegesen a tagállamokban menekült jogot kérők, akik erre nem számíthatnak. Azonban hagyd tegyen világosra, hogy ebben a jelentésben is, mint korábbiakban is, én Koszovó számára a gyors vízum liberalizációt kérem, mert ha ez megvalósul, akkor az emberek nem érzik úgy, hogy be vannak zárva az országukba, és ha mondjuk három hónapra juthatnak az Európai Unióba legálisan, akkor megteszik és visszatérnek, és nem érzik úgy, hogy be vannak zárva a hazájukba, és menekülni akarnak onnan. A, a, a Koszovó az utolsó métereket rója, és ez jó hír a ebben a folyamatban. Persze a gazdasági, szociális helyzetnek javítnia kell, különösen a fiatalok számára, és a korrupció eh, szervezetbűnözés elnyalatot fel kell fokozni az új kormánynak, beleértve a saját párt szervezeteiben a vezetők elleni fellépés, különben a bizalom szelleme nem érvényesül majd. Örülök annak is, hogy hat hónapos szünet után végre megalakult a kormány, ám egy 21 fős kormányban az, hogy két nő van, az nem igazán elfogadható. Örülök annak is, hogy a koszovói parlament elfogadja a különleges bíróságról szóló törvényt. Ez nem csak a kál szervezetről szól, hanem egyes emberekről, akik bűncselekményeket követhettek el ebben a szervezetben. Bár helyreállt a párbeszéd Szerbia és Koszovó között, végre kell hajtani a megállapodásokat, például a koszovói képviselők nem vehetnek részt parlamenti üléseken, regionális üléseken, tehát itt előre kell lépni, Szerbiának is kell lépni ebben az ügyben. Egy dolgot még bírálok, az, hogy öt tagállam még mindig nem ismerte el Koszovót. Ez megakasztja az erőlépést, örömmel hallom Hán biztos úrtól, hogy az SZIA a tavasz során a tanás napi rendjére kerül, remélem, hogy megállapodás születik, és Koszovó elismeri mindenki. Több időm nincs, kérem olvassák el a szöveget, az Eulexről is van benne szó, meg a korrupciós vádak vizsgálásáról az Eulexen belül, ezek ártanak az Európai Unió hírnevének, gyors vizsgálatra van szükség, remélem a szavazás jó sikerül holnap, és az Európai Parlament uh, megtámogatja Koszovót. Our next Köszönjük, Lunacek asszony. Addak Tuszon úr lenne a következő hozzászóló, de nem látom sehol, ezért Panzeri úr kap szót kettő percre, parancsoljam. Grazie, ringrazio per il lavoro svolto dallo... Köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani Lunacsak asszonynak, kiváló munkát végzett, mint mindig megvizsgáltak koszovói politikai fejleményeket alaposan, kiegyensúlyozott állásfoglalás tervezetet tett le az asztalra, ami kijelöli az elkövetkezendő hónapokra az utat. A koszovói átalakulás átmenet folyamatát vizsgáljuk ebben. Azt hiszem, hogy csak pozitívan lehet megítélni az új kormány felállását, illetve a legfrissebb fejleményeket. Persze van még bőven tennivaló, folytatni kell a megkezdett reformokat, az eddigi lendületet nem elvesztve, annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás reformja megvalósuljon, hogy hatékonyan felvehessék a korrupció és a szervezetbűnözés ellen a harcot. Olyan politikára van szükség, amely megoldja, vagy legalábbis enyhíti a munkanélküliség problémáját, főként a fiatalok körében, illetve fenntartható gazdasági növekedés alapjait lefekteti. Ez persze óriási kihívás az újonnan felállt kormány számára, segítenünk kell őket ebben, ezen célok megvalósításában. Így tudnak ugyanis majd csak valóban elérni eddig a pontig. Ugyanakkor vannak még problémák, például az igazság szolgáltatási rendszer függetlensége és működése elengedhetetlen előfeltétele, ez pedig egy demokratikus ország meglétének. A legfősebb korrupciós vádak is aggasztóak, átlátható módon kell ezeket kivizsgálni. Ez az unióval szembeni hitelesség előfeltétele is közös érdekünk, hogy Koszovóban minél hamarabb valóban működő demokrácia legyen. Köszönöm. Két percre Kárszki úrnak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, biztos a, ö, miniszterasszony, nagyrebecsült kollégák, 2005-ben a német titkosszolgálat Koszovót egy nagy maffia hálózatként írta le, amely a stabil politikai rendszer létrejöttét gátolja. Ugyanakkor a nemzetközi közösség elismerte Koszovó függetlenségét. Újra el kell mondjam, ez egy óriási politikai, geopolitikai hiba volt. Igazi politikai baklövésnek tekinthetjük ezt, hiszen alapvetően bűnbandák hálózzák be az országot, a maffia irányítja az országot, a heroin csempészet és a csempészetből származó bevételekből meggazdagodva. Szerbiával és Koszovóval párhuzamosan egyszerre tárgyalunk, ez azt hiszem az EU-szerb kapcsolatokat nagyon hátrányosan érintheti. Alapvetően így Putyin kezére játszunk. Putyin csak örül annak, hogyha Szerbia közöbb kerül, már pedig ha Szerbia szempontunkból elesik, akkor az egész Nyugat-Balkánnak is hasonló lesz a sorsa. Koszovótól korán korán elismertük, és most már egy újabb megállapodásról beszélünk, kő tovább akarjuk könnyíteni a dolgokat, más megoldást alkalmazunk Koszovóra, mert egyes tagállamok nem fogadták el, nem ismerték el, újabb hibát fogunk elkövetni. Köszönöm. Vautmans asszony abszolút két percben. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, elnök asszony. Szeretném megköszönni Lulacsák asszonynak ezt a jelentést. Kiváló kiegyensúlyozott jelentést írt Koszovó Van háromszor jártam, járhattam a belga királynő kísérletében, illetve a háború után rögtön miniszter kísérletében illetve a 2010-es elszakadás után. A koszovói jelentés két Európába felé irányuló lépésekről szól. Úgy gondolom, hogy a jelentés nagyon jó áttekintést nyújt arról, hogy a koszovóiaknak milyen dolgokat kell belátni ezen a folyamon, és milyen kihívásokkal kell, leküzdenek ebben az országban. Én és a frakcióm úgy gondolják, hogy világos az, hova vezet a koszovói, koszovó ösvénye, egy független államként integrálódni az Európai Unióban végső soron. Koszovó ugyanakkor az egyik legszegényebb és legkorruptabb ország Európában. Több mint 35% a munkanélküliség, Pristina nagyon fontos lépéseket kell tenni ahhoz, hogy jogállamiság működjön, a korrupció és a szerzett bűnözés elleni harc, az, az állampolgárok menekülés, tömeges menekülése, az, hogy 30 ezer koszovói menekült kért menedékjogot az elmúlt hónapokban, és ezek fényében liberálisként a társadalmi és szociális és gazdasági reformokat kell sürgessük, melyek révén ezt a nagy, ezt ebből az országból ki lehet naptázni a lehetőséget. Nagyszerű ország ez, alakítsák azzá, ami lehet. A reform révén készítsék fel az integráció folyamatára, ezt szeretnénk érni. Köszönöm szépen, egy percben. az úrnak adok szót. Később elnézést, hogy nem jól a nevét, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. 16 évvel ezelőtt néhány EU tagállam közösen az USA-val úgy döntött, hogy megsérti azt az elvet, hogy Európa határait nem lehet megváltoztatni, és ezért a szerb területek egy részét egy protektorásúsá tették. Azóta Koszovó közigazgatása folyamatosan mutatja Európa hatalmas tévedését, ez az európai bizottságnak is egy nagy tévedése. A régiónak ugyan nő a termelése, hatékonysága, de a pénz elszivárog, egyre szegényebbek az emberek, és nem véletlen, hogy tömegesen menekülnek onnan az emberek. 2,2 millióról 1,8 millióra csökkent 2012-ig az ország lakossága. Nincs export, a munkanélküliség a kivándorlás ellenére több mint 30%, a korrupció iszonyan magas. Ez az Európai Uniónak itt az ideje, hogy elismerje, hogy ez egy kudarc volt, már eddig is túl sok kárt okoztunk. Castaldo úrnak adok egy percet. Köszönöm, elnök asszony. Szomszédaink Koszovóban 2015-ben nagyon nehéz időszakon mentek át, és ez még tart. Egy nagy fekete elbetű szimbolizálja náluk a kivándorlást. 35%-os a munkanélküliség, vagyis minden, és minden harmadik koszovói szegénységben él. 550 ember hatja el naponta az országot és menekül észak felé. Ezek közül 18 ezer Németországban van. Sokukat albán maffiák jutatják át a zöld határokon, embercsempészek. Koszovóban keményebben kéne fellépni a korrupció, a szervezet bűnözéssel szemben, és a rendezett gazdasági viszonyok kialakítása lenne mindenkinek az érdeke. Egyébként nincs értelme az optimizmusnak. Lunacek asszony kiegyensúlyozott szöveget írt, és leszögezte, hogy milyen ö, eredményeket ért el az ország, de azt is, hogy milyen gondok vannak még. Köszönöm szépen. Következő felszólulunk Morvai asszony. De nem látom őt, úgyhogy McAllister úrnak adok egy percben szót. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten... Tisztelt elnökasszony, három hete jártam Koszovóban, többek között Mustafa miniszterelnökkel is tárgyaltam, és ez a villám terv is szóba került. Luna Lunacsak asszonynak köszönöm, hogy elvégezte az ezzel kapcsolatos munkát. Prisztinában a fő téma a kivándorlás volt, a menedékkérők nagy száma. Ezt ma is említettük már, Németországot ez súlyosan érinti. Az első fontos intézkedés, ami a megerőstett határellenőrzésen túl ö, ö, is megtörtént. Úgy tűnik, hogy ennek eredménye van. Szeretném itt leszögezni, hogy Koszovó nagykövete e, itt van és követi ezt a vitát, és e, neki is mondom, főleg az előttem szóló kapcsán, hogy nagyon fontos, hogy Koszovó ö, e, ö, Európa biztos országnak tekinti, és nem fogadja el egyik európai ország sem menekültként azonnan. onnan jövő gazdasági menekülteket. A gazdaságot kell, a gazdaság állapotát javítani. Elnézést kérek, uram. Félbe kell, hogy szakítsam, mondja az elnök. Egy percben Viatti úrnak adok most szót. Köszönöm. Elnök asszony, 2014 nagyon fontos év volt. Koszovó számára a stabilizációs és társadalmi megállapodás egy közös gazdasági térség alapjait teremti meg. Ugyanakkor a közös belső piachoz is közelebb kell hoznunk Koszovót, és a fontos európai elvek érvényesülését is garantálni kell. Egy koordinációs fórum jött létre, LGBT ügyekben is előrelépés történt. A homofóbia ellenes esemény is békében megrendezésre kerültett Pristinában. Mindez reményre, reménykeltő, és a régió más országaitól ellentétben nem voltak az LGBT kisebbséggel szembeni negatív incidensek. Köszönöm csak azt, hogy munkáját, kiváló, tényleg kiváló munkát végzett. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, képviselőtársak, hadd gratulálják mindenek előtt Dunacek asszonynak, akit nagyra becsülök, és nagyra értékelem ezt a jelentését is. Nagyon sok munka van ebben, ez látható. Én árnyékelődőként is tudom ezt, és nagyon sok minden megjelenik az én gondolataim közül is jelentésben. Sok kihívástról is szót tesz. Fontos, hogy a korrupciós vádakkal foglalkozzunk az EULEX soraiban, meg a kábítószercsempészet súlyos bűncselekményéről szóljunk. Ám ami leginkább aggaszt, hogy külföldi harcosok utaznak Európába, Koszovon keresztül. Erre figyelni kell. Thank you for one minute. Köszönöm, egy percben. Kiucsak úr kapja meg a szót. Thank you, dear chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, miniszter asszony. 2014 fontos év volt az európai integráció szempontjából és Koszovó szempontjából elindult a stabilizációs folyamat a társulási szerződés előkészítésével. Több egyeztetés történt, és minden nemzetközi megfigyelő azt mondta, hogy a választások is demokratikusak voltak. A politikai párbeszéd persze nehezen indult be, de nagy nehezen végül is megalakult a kormány. Koszovónak most hatalmas reformagendát kell ledolgoznia, a problémás területek az igazságszolgáltatás, annak átláthatósága, a szervezett bűnözés elleni harc és a korrupció elleni harc. Nagyon fontos, hogy gazdasági reformok is szülessenek, hogy a munkanélküliség enyhüljön. A tanácsnak határozatot kell elfogadnia, és keretmegállapodást kell majd aláírnia Koszovóval,

kormánynak el kell kezdeni foglalkozni a súlyos kihívásokkal. Világos, hogy micsoda gazdasági, szociális gondok vannak az országban. Először is a gazdasági problémákkal kell foglalkozni, a hatalmas munkanélküliséggel, és az a tény, hogy nagyon sokan menedékjogot akarnak keresni hosszú határain túl, ez csak egy a, a jelenségek, a negatív jelenségek között. Tovább kell vinni a társulási megállapodást a vízumliberalizáció irányába. Fontos továbbá, hogy az új kormány elsődlegeséget adjon a korrupció ellenes és a szervezett bűnözés ellenes küzdelemnek. Ki kell vizsgálni a korrupciós ügyeket az előleges kapcsán is. Ha hitelesek akarunk lenni és maradni, akkor ö, fényt kell derítenünk az Eulex kapcsán elkövetett csalásokra is. Liberácki úrnak adok most egy percben szót. Köszönöm, elnök asszony, és gratulálni szeretnék Lunacek asszonynak a kiegyensúlyozott szöveghez. Üdvözlöm az utolsó mondatot különösen, Hán úr mondatai közül, amikor azt mondja, hogy ez egy ö, remény, reménységre okot adó folyamat. Rövid távon nagyon sok negatív történés és trend mutatkozik az országban, ezeket Kászki úr is kifejtette. A legfontosabb probléma a perspektíva nélküliség. A lakosság nem látja, hogy egy ilyen kis, félig meddig országban milyen jövő vár rá ahhoz, hogy Koszovó Európai Uniós tagállam legyen, ahhoz meg is kell adni neki ezt a perspektívát. Ez a mi kötelességünk, a mi, ö, mi nálunk van a labda ilyen értelemben. Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalások következnek. Első felszólalunk Bagovics úr. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakoznék azokhoz, akik gratuláltak csak asszonynak, egyetértek velük, valóban kiváló jelentést készített, ami világosan megmutatja, hogy milyen is a koszovói helyzet. Meg kell, hogy mondjam, hogy a Koszovóval kapcsolatos jelentés is legalább ugyanolyan jó, mint a Koszovóval kapcsolatos, hiszen a legfontosabb problémákat felsorolja, utal arra, hogy égető probléma a szervezet bűnözés, a menekült problémája, mindazok, akik a hazájukon kívül keresnek boldogulást, a munka helyek hiánya, a magas munkanélküliség is megjelenik én is csatlakoznék azokhoz, akik hangsúlyozták annak fontosságát, hogy Szerbiával fontos együttműködni, hiszen ez mindkét ország jövőjének kulcsa. Köszönjük szépen! Eh, Thank you very much. Eh, Ranzelika úr, köszönöm szépen elnök asszony, hölgyeim és uraim, üdvözlöm az AFED-ban hagyott állásfoglalást, és szerintem pozitív lépés előre. Több erőfeszítése van azonban szükség ahhoz, hogy jogállamiságot erősítsék a, a bíróságokat, hogy felépjenek a korrupció, a felbűnözés ellen, a foglalkoztás bővítsék, gazdasági reformokat vezessenek be, a fenntartható fejlődést erősítsék. Erősen támogatom azokat a módosítókat, amelyeket minden frakció beterjesztett, az átla, a, a médiumok átláthatósága, a nők szerepe a kormányban kell, hogy erősödjön, és a Szerbiában folytatott tárgyalásokban előre kell menni. Mi Romániából nagyon szorosan figyelemmel kísérjük ezeket a tárgyalásokat Szerbiával, és figyelembe is veszük, mikor véleményt alkotunk. Fokozni kell a terrorizmus és a szélsőségesség elleni harcban, az EULEX tehát figyelni kell, elemezni kell, értékelni azt, mennyire hatékonyan működik a misszió. A teljes átláthatóság rendkívül fontos az intézmény hitelessége szempontjából. Köszönöm. Marász úr, itt percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Az iszlamista szélsőségesek Koszovóban nem kevés problémát okoznak szíriai és iraki teteknél tömeges letartóztatásokra került sor. Olyan civil szervezetek is nagyon aktívak ebben a régióban, akik Katárban vagy Szaudarábiában rendelkeznek székhelyen. Nagyon sok albán és koszovói él Európában. Nagyon veszélyes ez az irredent és nacionalista expatrióta közösség, egyre több országra terjed ez el, Görögországra is átterjedőben van, ezt se hagyjuk figyelmen kívül. Kérdés az, hogy egy leendő uniós tagállam, Koszovó, hogyan lehet olyan ország, amelyet öt uniós tagállam egyelőre nem ismer el semmilyen formában. Egy percben Jakovics úr Koszovóban nagyon komoly reformokat kell végrehajtani, ám támogatjuk európai útján ezt az országot, ugyanakkor látni kell, hogy abszolút fontosságúak ezek a reformok. Különösen hangsúlyoznám azt, amit senki sem említett el eddig, pedig nem más, hogy meg kell védeni a Koszovóban élő szerb kisebbség jogait. Én mindig fellépek a kisebbségek jogaiért, a horvátországi szerbek jogaiért is, és a Koszovóban élőkért is. Amikor a Balkán jövőjéről beszélünk, és ma több, ennek több szempontját érintettük a mai viták során, jó lenne látni, hogyha a Balkán minden állama az EU-ban volna tag, mert ez egyetlen kiút e, e, Európa ezen része számára. One minute, please. Köszönöm, elnök asszony. Saját roma származásom kapcsán úgy gondolom, hogy beszélhetek a roma kisebbség, koszovói roma kisebbség diszkriminációjáról. Óriási elmaradások vannak az egészségügyben, a foglalkoztatásban a lehetőségek hiánya súlyos. És a romák elindulnak nyugat felé, ami E, a diszkrimináció miatt történik. Bárhol is éljenek a romák, meg kell nekik adni a perspektívát. E, ugye az Egyesült Királyságban e, még mindig vannak vándorló cigányok, és ha további cigányok jönnek az Egyesült Királyságba, ez még nagyobb nyomást gyakorol majd a súlyos bevándorlási helyzetünkre. Koreó úrnak, Korháó úrnak adok most szót, javítja magát az elnökasszony. Köszönöm szépen, elnökasszony. Én is szeretnék Lunacsek asszonynak gratulálni. Nagyon konstruktív, megfogalmazású, kiegyensúlyozott szövegről van szó korábban más országokról is beszéltünk. Koszovó sokkal súlyosabb helyzetben van, mint eh, az éppen említett országok, és öt európai ország el sem ismerte még. Az ország stabilitása tehát még nem eh, végleges tény, de jó úton haladunk, és vigyázni kell, hogy nehogy visszabillenjen, visszaguruljon a golyó a hegyről. Mindenképpen előre kell lépni, példaértékű módon kell eljárni a szervezet bűnözéssel szemben, és meg kell őrizni ezt a konstruktív hozzáállást, amiatt most a jelentés is tükröz. Köszönöm. Most Hán biztos úrnak adom vissza a szót. Köszönöm, tisztelt képviselők. Köszönöm, hogy folyamatosan támogatják koszovói kezdeményezéseinket, és a mai tervezet is nagyon konstruktív anyag. Állás vagyok Lunacsek asszonynak munkájáért. Nem volt egyszerű munka ez, ő is jelezte. Mutatja azt is, hogy milyen szerkezeti problémákkal birkózik Koszovó a gazdaság, a jogállamiság tekintetében is, ám kiutat is felmutat. Szerintem a stabilizáció és társulási megállapodás idei aláírása feltétlenül és parafálása jó üzenet volna, mutatná azt, hogy Koszovó jövője abban áll, ha Európa felé halad tovább. Ez a megállapodás tovább erősíti az európai integrációra vonatkozó vállalásokat Koszovóban. Fontos ösztönző volna a megfelelő reformok végrehajtására, és a, a segíteni az országot gazdasági kihívásai leküzdésében. Hát, a nagykövet asszony jelenlétében szeretném megköszönni a koszovói államigazgatás a miniszterelnök és az államigazgatás vezetőinek a segítségét, hogy olyan gyorsan és keményen reagáltak, amikor jeleztük az év végén, hogy a, a kivándorlási hullám milyen problémát jelent, mikor és kommunikálták az állampolgárok felé, hogy nem érdemes elhagyni az országot, nincs kilátás a, a, a menekült jogra. És minden erőfeszítések oda vezettek, hogy végül is egyfajta megoldás született, legalábbis fenntartható módon csökkent a, a menekültek száma. Ez mutatja a, a politikusok és az állami igazgatás munkájának eredményességét köszönet illeti ezért őket, és én magam is átadtam ezt, mert két hét múlva ott utazom, ennek nagyon örülök, és Koszovóban részt veszek a Koszovóban megszervezett nyugat-balkáni konferencia konferencián, amely a közlekedés és az államok összekapcsolása témával foglalkozik, és Koszovó, lehet eh, mondhatom, részt vesz minden eh, regionális együttműködésben, igyekezve összekapcsolva az országot minden eszközzel, szomszédaival, hozzájárulva a békéhez, a stabilitáshoz, a, a gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez, és általában a jólét erősödéshez a régióban ehhez nagyon sok sikert kívánok nekik, és önöknek megköszönöm a konstruktív munkát, amelyet Koszovó érdekében és ezáltal Európa érdekében kifejthetünk. Köszönöm, biztos úr, most pedig az utolsó szó jogán Kánia Lukasevics a miniszterasszony kapja meg a szót. Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm. Köszönöm, hogy végighallgathattam ezt az érdekfeszítő vitát, és elmondhatom, hogy természetesen az Európai Unió mindennek a szanak érdekében, hogy Koszovót segítse az elkezdett folyamatban, ugyanakkor elsősorban Koszovó felelős a saját sorsáért. A koszovói vezetők, a koszovói polgárok, a koszovói ö, civil szervezetek. A stabilizációs és társulási megállapodás aláírására a lehető leghamarabb sor kerül reményeink szerint, ami fontos mérföldkő lesz a regionális stabilitás elérésének irányában. Remélhetőleg ezzel is segíthetjük azt, hogy tovább menjen a megkezdett úton Koszovó. A bizottság javaslatát várja most a tanács, ehhez nek birtokában tovább léphetünk. És valóban pontot tehetünk a megállapodás végére. A politikai vezetőkre számítunk, hiszen tőlük is ezt várják a koszovói polgárok. Az uniós csatlakozással kapcsolatos reformok nem csak az, azért fontosak, hogy az unió kedvében járjanak, nem Koszovó érdeke saját, jó felfogott érdeke, és a koszovói szóval polgárok érdeke, hogy így járjanak el. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, köszönöm a tanácsaikat, megjegyzéseket és ez az érdekes időt. Köszönjük, államtitkár asszony, ezzel a vita végéhez értünk. Egy állásfoglalási javaslat érkezett a külügyi bizottságtól, a vitát ezzel lezárom, holnap fogunk erről